képviselőket vélemény megírására az ECON szakbizottság jelentését az európai szemeszter ügyében például. Aztán Csaszkoszki úr az MFF témájában születendő jelentést írja. Galtieri úr lesz a fogalmazója a az EMU témájában írandó vélemények ezek tehát az, a, a szakbizottságra vonatkozó vélemények. Aztán tervezünk a többszintű kormányzás témájában egy konferenciát összehívni. Számunkra rendkívül fontos téma ez. Október 4-én 9-től 6.30-ig ebédszünettel a PHS 5.30-as teremben, itt az Európai Parlamentben. Nem sokára, néhány napon belül kiküldjük majd a programot is. Guerrero képviselőtársunk, a jelentéstevő, a költségvetési jelentés tárgyában éppen most fut be. Jó napot, Erero úr, üdvözöljük a körünk, Ben pont jókor futott be, mert az önnapi rendi pontjához érkeztünk. Kérem, számoljon be a költségvetés ügyeiről. Jelentéstevőnk egy véleménytervezetet terjesztett be, mely a költségvetési módosítók hátterét magyarázza. Vannak olyan módosítók, melyek a 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó igényeinkkel foglalkoznak. A költségvetés tervezet ügyében négy módosító került beterjesztésre, azon a hárman túl, amelyet Guerrero úr a jelentéstevő jegyzett. Szerintem sok gond ezzel nem lesz, mindössze fél óránk van, aminek a fele már le is telt. Szerintem forduljunk most Guerrero úrhoz. Megkérdem, hogy kíván-e szólni a szavazás előtt a jelentéséről, Guerrero úr. Öné Köszönöm szépen, hogy vártak rám. A, frakcióban már eh, beteljesztettem ezt a jelentést, ezt fogjuk majd a bizottság elé is tárni. Majd bizonyára mindannyian tudják azt is, hogy eh, viszonylag gyorsan kellett előterjeszteni a költségvetéssel kapcsolatban az álláspontunkat, amiatt, hogy így alakult az időbeli beosztást, és mindenképpen el kell fogadnunk most ezen az ülésen ezt az állásfoglalást. Beterjesztettem a javaslatomat, néhány kollega módosítót is benyújtott, úgy tűnik, hogy minden a prioritások irányába mutat, amelyeket mi is javasoltunk a munka csoportunkban, az AFKO munkacsoportban, és itt arról van szó, hogy az állampolgárok számára nagyon fontos az információ, nagyon fontos, hogy ebbe bevonjuk a civil szervezeteket, illetve, hogy az állampolgárok részt vehessenek az európai választásokon, és meg kell próbálni mennyiségi szempontból is mennyiségi szempontból is meg kell teremteni a feltételeit az európai állampolgárság. Bizonyára önök is tudják, hogy ez év az európai állampolgárság éve. Számos módosítót fogadtam el ezt illetőleg. Igazából nem is tudok mit hozzátenni ehhez. A módosítók számomra megfelelőnek tűnnek, és azok azon prioritások irányába mutatnak, amiket mi is fontosnak tartunk az AFKO-ban. Köszönjük, Guerrero úr! Nem tudom, hogy mások, akik módosítót nyújtottak be, akarnak-e még beszélni? Nem? Nos, akkor kezdődjék a szavazás. Először is Először is a költségvetésről szavazunk és aztán a véleményről. Hét módosító érkezett a költségvetéssel kapcsolatban. A DAF módosító 6854 mellette ellene tartózkodók második, ez a 6853-as Gualtieri Guerrero mellette ellene egy, kettő ellene. Kettő ellene, megyünk tovább. 68-50-es mellette. Ellene. A 68-56-os Hefner mellette. 68-56. ellene. Nos, jön a 68-52-es eh, raportőrtől mellette. Ellene. Akkor ezt egy szavazattal, 9-8 arányban elfogadtuk. Megyünk tovább. 68-55-ös Saudargas Hefner mellette ellene ketten ellene 68-51 mellette ellene. Akkor ezt elfogadtuk. Most gyakorlatilag eh, a költségvetéssel kapcsolatosokat megszavaztuk. Eh, van még egy DAF módosító a, a véleményről. Ez az egyes módosító, ki van mellette? Emeljen fel a kezét ellene, akkor ketten ellene ezt eh, elfogadtuk, és akkor jön a végszavazás mellette. Ellene. Kettő ellene. Akkor ezt elfogadtuk, és köszönjük a Guerrero kollega munkáját. Nem tudom, az egyetlen dolog, ami még hátra van, az egyéb napirendi pont. Két program van, amire felhívnám a figyelmet. Angolul az európai szemeszterrel kapcsolatos vélemény angolul lesz hozzáférhető, és van-e egyéb napirendi pont. Itt én a véleményüket szeret, a, bocsánat, a türelmüket szeretném kérni a fordítások vonatkozásában, mert nem készültek el, angolul kell majd tehát dolgoznunk. Tudom, hogy mindenki ragaszkodik a saját nyelvéhez, de Rangel úr véleménye, ez csak angolul elérhető még, módosítókat pedig 11-én éjfélig lehet benyújtani, 17-én kell szavazni, tehát nem lesz idő fordításra, aztán az MFF-ről szóló jelentés ez szeptember 17-ig nem lesz elérhető, ez a Csaszkowski vélemény tehát 17-ére eh, nem lesz eh, elérhető. A javaslat az, hogy eh, a módosítókat közvetlenül majd a költségvetési bizottság véleményéhez kell benyújtani, ezt követően készül majd el a vélemény a Költségvetési Bizottság jelentése után, ez is csak angolul, és e, itt pedig szeptember 24-én van a szavazás. In questa... En, tehát a határidő szeptember 24 és október 9 a szavazás időpontja. Tehát sajnálatos módon csak így tudjuk a menetrendet tartani, e, akkor ezt így eldöntöttük, nincs ellenvetés. A következő ülés utó időpontja szeptember 17 és szeptember 18, 17-én délután, 18-án pedig egész nap. Quindi comunico che sul parere che su cui abbiamo espresso il nostro voto 15 sono stati a favore. 15 mellette, kettő ellene, ez volt a szavazás eredménye. Hogyha nincsenek további kérdések, akkor berekeztem az ülést. Köszönöm. Bon. Volevo sempre fare. Noi dobbiamo toujours faire si vite. Oui, oui, oui. c'est bien, c'est bien. Quelle efficacité.